végzett munkánkat remélem értékelik, majd a következő hetekben elkészülnek majd a fordítások, elnézéseket kérem, hogy jelenleg még csak angolul van meg a szöveg. Köszönöm szépen. Ezzel pedig lezárjuk az éves emberi jogi jelentéssel kapcsolatos napirendi pontunkat, és a következő napirendi pontunk a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőinek nyilatkozata. A az ENSZ fegyverskereskedelmi szerződéséről. Parancsoljon, főképviselő asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Ma a nemzetközi fegyverkereskedelem a nemzetközi kereskedelem egyik legkevésbé szabályozott területe. A fegyvereket nagyon könnyen át lehet irányítani az illegális piacokra, így ezek ösztönzik a konfliktusokat, és hozzájárulnak a súlyos emberi jogi jogsértésekhez, és hozzájárulnak a nemzetközi bűnözéshez és terrorizmushoz is a fegyverek, ha rossz kezekbe kerülnek, pusztító hatással lehetnek a regionális és nemzetközi békére és biztonságra. Nemzetközi fellépés ezért sürgősen szükséges, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet. Egy kötelezően ér, kötelező érvényű fegyverkereskedelmi szerződés megtárgyalása által lehetőségünk nyílik arra, hogy a lehető legmagasabb szintű normákat léptessük életbe. Ezáltal a fegyverkereskedelem átláthatóbb lehet, és megelőzhetjük a fegyverek eltérítését is. Az Európai Unió ezen kezdeményezés élén járt kezdettől fogva. Határozottan hisszük, hogy a fegyverkereskedelmi szerződés képes lehet arra, hogy több százezer ember életét és biztonságát javítja a világon, mert garantálhatja azt, hogy felelősebb módon kerül sor a fegyverek kereskedelmére. Az Európai Parlament komoly szerepet játszott ebben a kampányban. A parlament 2007-ben elfogadott állásfoglalása a folyamat kezdetén hozzájárult ahhoz, hogy politikai lendületet vigyen ebbe a kezdeményezésbe. És örömmel fogadom ma egy új parlamenti állásfoglalás elfogadását az ENSZ júliusi konferenciája előtt, ahol is sor kerül a tárgyalásra. Ez egy kollektív erőszak, er-, erőfeszítés. Az EU külügyminiszterei júniusban megállapodnak az átfogó tanácsi következtetésekről, és meghatározzák az EU prioritásait a konferenciára nézve ahhoz, hogy komolyan befolyásoljuk azt, hogy a nemzetközi szinten hogyan zajlik a fegyverkereskedelem. Fontos, hogy az ENSZ keretén belül tárgyaljunk, és eh, így eh, ez a szerződés a lehetőleg szilárdabb lehet. A szerződésnek gondoskodnia kell arról, hogy nem csak a fegyverkereskedelem, hanem ezek szállítása is eh, ellenőrzés alá kerül. Közös felelősséget kell vállalniuk az érintett feleknek a fegyverkereskedelemben. Ugyanígy arról is gondoskodnunk kell, hogy a hagyományos fegyverek ellenőrzés alá kerüljenek, nem csak a nagy katonai rendszerek, így például nem csak a kézi lőfegyverek e, transfere lehet nagyon destabilizáló hatással, hanem a nagyobb katonai járművek is. Ugyanígy határozott egyértelmű paramétereket kell meghatároznia ennek a szerződésnek, és ezáltal biztosítani kell azt, hogy a fegyverek továbbítása és felhasználása úgy történik, hogy ez tiszteletben tartja az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot. Ugyanígy hihető és hiteles végrehajtási mechanizmusra is szükség van. A szerződő felek nemzeti ellenőrzési rendszereket kell, hogy létrehozzanak, hogy így ellenőrizzék a fegyverek továbbítását, és büntetni kell azon transfereket, amelyek engedély nélkül történtek egyértelmű átláthatósági mechanizmust is meg kell teremteni, hogy az elszámoltathatóságot fokozzuk ebben a kereskedelemben. Az Európai Unió egységes és következetes fellépése nagyon fontos a tárgyalások során. Fontos, hogy egységesen lépjünk fel, és éppen ezért a bizottsági szolgálatok nagyon nagy erőfeszítést tesznek a tárgyalási pozíciók összehangolása érdekében. Ugyanígy proaktív módon lépünk fel és egyeztetünk a hátralevő időben a fő szereplőkkel. Ezt a szerződést az Európai Unió minden magas szintű tárgyalása során felvetette harmadik országokkal, olyan országokkal, mint Kína, India, az Egyesült Államok, Oroszország, Pakisztán és Mexikó. Ezen túlmenőleg egy világméretű kampányt folytatunk 2009 óta, tíz regionális szemináriumot tartottunk, amely gyakorlatilag az összes országot lefedi a két tanácsi határozat keretében. Munkánk nem ér véget a szerződés tárgyalásával. Annak érdekében, hogy valós hatást gyakoroljon ez a nemzetközi békére és biztonságra, végre is kell hajtani ezt a szerződést. Éppen ezért mi is meg kell, hogy tegyük a magunk részét, segítséget kell nyújtanunk azon országoknak, amelyek késznek mutatkoznak arra, hogy eredményes ellenőrzést hajtsanak végre, de igénylik a támogatásunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Most a frakciók nevében hozzászólók következnek. Először Gáler úr a néppárt nevében. Ja. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony Üdvözlöm azt, hogy az EU az ENSZ tárgyalások fontos kérdésével foglalkozik a kereskedelem, fegyverkereskedelmi egyezmény tárgyában. A már a múltban is támogattunk harmadik államokat abban, hogy olyan helyzetbe hozzuk őket, hogy erőteljesebben tudják ellenőrizni a fegyverkereskedelmet a maguk részéről. A nem lehet szem előtt éveszteni a kitűzött célakat a tárgyalás során. Egy átfogó egyezményre kell törekednünk, amely realista és működőképes ellenőrzési rendszert vezet be. Átfogó kell legyen a rendszer, a lehető legnagyobb részvételt biztosítva az államok részéről, és a hagyományos fegyverek legszélesebb körét lefedve. Működőképes is kell legyen az egyezmény abban az értelemben, hogy a nem ellenőrzött és bűncselekményből származó fegyverkereskedelmet is és ellen fel kell lépni, jogi kötelezettségeket kell vállalni a feleknek, a nemzetközi emberjogi és nemzetközi jogi szerződéseket figyelemmel véve. Említette a könnyű kézifegyvereket, amelyeket könnyű szállítani, és rendkívül komoly problémát jelentenek a világ sok részén, sokkal nagyobb a sokszor, mint akár a tömegpusztító fegyverek. Realisták is kell legyünk, és üdvözlöm ebeli megfogalmazásait. Ugyanakkor a a teljes, totális átláthatóságot nem lehet feltétlenül megcélozni minden tekintetben. Egyes térségekben realista módon kell fellépnünk, és a parlamentekkel kell kapcsolatot tartanunk, mert ezek a, a demokrácia központi szervei. A civil szervezeteket, állampolgári szervezeteket és egyéneket is be kell vonni, ám kiegészítő, fontos, de kiegészítő funkciót játszanak, szerepet játszanak ezek. Egészében remélem, hogy az Európai Unió és tagállamai az ENSZ keretében egy tényleg realista és működőképes ellenőrzési rendszer tudnak hozzá létrehozni majd a tárgyalások eredményeképpen. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Gomes képviselőasszonynak adom meg a szót. A holnap szavazásra kerülő állásfoglalás szempontjából a jogi erő, illetve az átláthatóság nagyon fontos elvek, mert védenünk kell az emberiséget a fegyverek kereskedelmével szemben, mert ezek veszélyeztetik a biztonságot a kritikus térségekben. Az Európai Uniónak többet kell tennie, hogy az ENSZ programját az illegális fegyverkereskedelemmel szemben támogassa, stratégiai szerződésre van szükségünk, amely elkerüli azt, hogy az illegálisan exportált vagy importált technológia és fegyverek ellenőrzés alá kerüljenek, mert ezek a háborút ösztönzik átláthatóságra, és az információ megosztására van szükség a fegyverek és a katonai technológia transferével kapcsolatban. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a kormányok ne legyenek a halál brókereinek cinkos társai a, a fegyverkereskedelem területén fontos a mechanizmusok ellenőrzése, és az Európai Unió pedig egységes hangon kell, hogy fellépjen, ahogyan azt Eston asszony is mondta majd júliusban. A közös álláspont az a fegyverkereskedelemről fontos, és az emberi jogot, illetve a nemzetközi humanitárius jogot tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen a liberalista frakció nevében Jetermel ki képviselő két percben. Köszönöm szépen. Jelen pillanatban nincs átfogó globális szabályozása a fegyverkereskedelemnek globális szinten. Reméljük, hogy a New Yorki ENSZ ülés után júniusban ilyen rendszer végre létrejön. Fontos tudnilik, hogy átfogó egyezmény szülessen, ahol az EU tagállamain túl Kína is ö, aláíró fél, India is, Egyesült Államok, Oroszország nagyon fontos szereplője piacnak. Az Európai Uniós tagállamok jelenleg közös szabályokat hoztak létre, ám harmadik államokkal szemben ez nem elégséges. Elnök asszony, egy központi fontosságú kérdéssel szeretnék foglalkozni, azaz a hatájával ennek az egyezménynek. Fontos, hogy az ellenőrzési hatáskör is erőteljes legyen, hatékony rendszer jön létre, és kötelező érvényű ellenőrzések, valamint szankciók is, ellenőrzések és szankciók együttesen szerepeljenek az egyezményben, különben csak írott malaszt marad ez az egész egyezmény. Működőképessé kell tennünk a rendszert, és az ENSZ ezáltal saját hitelességét is erősítheti majd, mint intézmény amennyiben jó működő rendszer tudunk létrehozni. Az emberi jogok vetületében is fontos, a háború tudnék az emberi jogok súlyos megsértése. Remélem, hogy ebben a szellemben tudunk majd tárgyalni, és az aláíró feleket rávenni, hogy beláttatni velük, hogy a fegyvereket nem szabad odaszállítani, ahol népírtás veszélye áll fenn, vagy rémtetteket követhetnek el az odaszállított fegyverekkel. Ezért szeretném még egyszer megköszönni Eston asszonynak a jó együttműködést ebben a témában, és kifejezni reményemet, hogy hatékonyan fogjuk majd végig tárgyalni az egyezmény témáját. Most kezdődik az igazi munka. Lássunk hozzá. Köszönöm szépen, éltem neki asszony, és most pedig Krönberg asszony kapja meg a szót a zöldektől. the ongoing crisis... Tisztelt kollégák, a szíriai válság nagyon jól mutatja, hogy miért van szükség egy globális fegyverkereskedelmi szerződésre. Kína, Oroszország, hatalmas mennyiségű fegyvert exportál az Assad rezsimnek, és ez több ezer ártatlan ember halálát okozza. Egy globális fegyverkereskedelmi szer- szerződés az ilyen fegyverkeresked- fegyverkereskedelemmel foglalkozó országokat ö, ö, szorosabban követné, monitorozná, és ezért mindannyian támogatjuk a globális fegyverkereskedelmi szerződést. Eljött az idő, hogy a tagállamok, illetve a delegációk kiálljanak a véleményük mellett New Yorkban. Nagyon remélem, hogy ez a jelentés hozzájárul majd a cél megvalósításához, hogy egy kicsit erősítsük ezt a jelentést, módosítókat nyújtottunk be. Az első módosító a kettős felhasználású eszközök szerződésbe való bevételét írja elő, és ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ezek az eszközök különböző high-tech aspektusokat tartalmaznak. Másodszorban a szakbizottsági szinten ellene szavaztak a kollégák a módosítójavaslatomnak, amely a korrupció ellenő, ellenes mechanizmust követeli a fegyverkereskedelmi szerződésben. Ez nem felel meg a közös Európai Uniós álláspontnak, és szerintem ezt is bele kellene venni a szövegben. Nagyon remélem, hogy néppárti kollégáim megszavazzák majd ezt a módosítót holnap. És végül az utolsó aspektus, a fegyverkereskedelemmel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés. A civil szervezetek az agytröztök szabadon kell, hogy együttműködjenek az Európai Uniós munkacsoportokkal. Arra kérem a kollégákat, hogy segítsenek és szavazzák meg ezeket a módosítókat, az információ ö, szabadsága mellett törjenek láncsát és az együttműködésért álljanak ki. Köszönöm szépen, mondja az elnök Jeffrey von Orden következik az ICR e nevében. Köszönöm, elnök asszony. Nyeti Mekki asszony beszélt pozitív értelemben e, erről a egyezményről én is osztom ezt a véleményt. Ez egy kereskedelmi szerződés, nem leszerelési egyezmény, azért ezt látnunk kell. Az elmúlt években részt vettem a például a taposóaknák elleni kampányban. Az egy más téma volt, tulajdonképpen arról volt szó, hogy egyfajta konkrét fegyver betiltásáról beszéltünk, amelyet sok esetben rettenetes következményekkel gátlástól vetettek be sokszor különféle lázadó csoportok és terroristák az egyezmény hatáskörét igyek, igyekszünk kiterjeszteni most. Fontos az ugyanakkor látnunk, hogy e kereskedelmi szerződés hatája korlátozott. Nem szabad beavatkoznunk abba tudni, hogy egy állam ö, maga vezesse be a fegyverkereskedelmi ellenőrzési rendszerét a nemzetközi szerződésének megfelelően. Nagy-Britannia külön érdeket, érdekkel bír ebben a kérdésben, mint Európa vezető fegyverexportőre. Egyébként egyik társszerzője volt az ENSZ közgyűlése december 6-i áll, állásfoglalásának, amely felhívta a figyelmet arra, hogy fontos, hogy egy nemzetközi fegyverkereskedelmi egyezmény szülessen. Örülök annak, hogy ezt az egyezményt nem értjük félre, és nem szabad belát, nem szabad, ö, ö, a, tehát látnunk kell, hogy mennyire fontos szerepet játszanak gazdaságaiban a fegyvergyártó cégek is. Kényes téma ez a nemzeti függetlenség szuverenitás szempontjából. Ebben az érdekében nem szabad, hogy az Európai Unió föderalista kompetenciája erősödjen. Például nem értem, hogy egy koherens és konzisztens Európai Uniós módszertan oly fontos volna ahhoz, hogy ez egyezmény elfogadása és végrehajtása kerüljön globális szinten. Vagy miért fontos az, hogy az Európai Unió delegációi szerepet kapnak a tagállamok nagykövetségein kívül? A legfontosabb az, hogy diplomáciai erőfeszítések szülessenek adakében, hogy olyan államok, mint Oroszország, Pakisztán és Kína a lehető legmagasabb normákat érvényesítsék, ahelyett, hogy európai pozíciókat próbálunk harmonizálni, amelyek úgyis már eléggé közelítenek egymáshoz. A figyelmet arra kell koncentráljuk, hogy túl sokszor visszaélnek. Mi a sokszor önmagunkat ostorozzuk mi demokráciák, ahelyett, hogy folytatnánk a fellépést a visszaélések ellen. John Bafton on behalf of the e- Köszönöm, most pedig az FD frakció nevében Bafton úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Komoly ellenállást váltott ki, főleg az Egyesült Államokban és Kanadában ez a fegyverkereskedelmi szerződés. A nemzetközi fegyverkereskedelem szabályozása ugyanakkor szükséges, de nincsenek kellő források, hogy kezeljük ezt a vitát például a közvélemény előtt is. Azt láthattuk, hogy Amerikában és Kanadában családok is gyakran használnak fegyvert hobbiból. Az Egyesült Királyságban ez nem így van. Új jogszabályokat vezetnek be, és megpróbálják korlátozni a fegyverek hozzáférését a fekete piacon is. Az Európai Unió messze menő ellenőrzésre törekszik, ugyanakkor az európai fellépés beavatkozást jelent a külügyekbe. És eh, ez a NATO, valamint a nemzetállamok hatáskörét eh, sérti. Az Európai Unió ezáltal egy eh, szuperzív kampányt folytat az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Baftan úr Lőzing asszony következik a GUE nevében. Köszönöm szépen. Az elmúlt években a nemzetközi fegyverkereskedelem tovább fokozódott, és az Európai Unió tagállamai újra azt a kétséges sikert könyvelhetik el, hogy 34%-át ennek a kereskedelemnek ők bonyolítják le ezek a fegyverek jó része olyan országban mennek, amelynek úgymond kétséges az emberi jogi ö, számlája, ezért kell megtiltanunk különösen a konfliktus térségekből a fegyverszállítást. A jelenleg folyó ENSZ tárgyalások a megfelelő irányba tett lépésnek tekinthetőek. Reméljük, hogy az egyezmény a későbbiekben nem olyan fog, fog nélküli papírtigrissé válik, mint a korábbi megállapodások. Ehhez az kell, hogy a végrehajtást is a politikai napirenden tartsuk a az egyezmény alárását követően is. Az a konstruktív együttműködés, amely a frakció határokon átnyúlt, jó jel. És örülök is ennek, annál, is, annál jobban sajnálom, hogy nem jártunk sikerrel a, a kettes bekezdésben elkerülni a, a fegyvergyártó cégek dicséretét. A morális meggondolásokon túl rá kell mutatnom, hogy a, a fegyvergyártás kiadások nem növelik úgy a munkahelyek számát, mint egyéb beruházások. A, ezen ágazat profitja hasznosabb volna, hogyha a fenntartható fejlődés és munkahelyteremtés szolgáltára menne, és nem a, a fegyvergyártásba forgatnák vissza. Köszönöm szépen, most pedig Lizek úr következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony. Köszönetet mondok azért, mert eljött ide hozzánk. Tudom, hogy nem könnyű a fegyverkereskedelmi szerződésre fókuszálni, amikor mindenki a labdarúgó EB-vel foglalkozik, de Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió nagyon aktívan vesz részt a kétoldalú tárgyalásokban a fegyverkereskedelemről. Foglalkoznunk kell ezzel az Európai Unióban, beszélnünk kell erről, de más országokkal is együtt kell működnünk, mint az Egyesült Államokkal, Kínával vagy Oroszországgal a fegyverkereskedelem, és ezt tudjuk, mindig is rendkívül vitatott volt. Az Európai Unió gyárt fegyvereket, exportálja őket, és a fegyveripar több ezer szemét foglalkoztat. A védelmi költségvetés csökken, éppen ezért az ágazat, a fegyverkezési ágazat új piacokat keres. Lőzingasszony is megjegyezte, hogy a fegyvereket nem szabadna olyan országokba exportálnunk, ahol konfliktusok vannak. Ezen fegyvereket nem szabad a civil lakosság ellen felhasználni. Köszönöm. Marilena Köszönöm szépen, Kopa képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Egy anarchikus helyzetet látunk, eddig, hiszen hiányzott a fegyverkereskedelmi szerződés és támogatnunk kell a emberi jogi kérdéseket, illetve a demokráciát, és ezért támogatjuk azt, hogy egy nagyon erős, hatásos szerződés szülessen a hagyományos fegyvereket illetően, és ide tartoznak a kisebb kézi fegyverek, illetve muníciók is. Fontos, hogy átlátható helyzetet teremtsünk, hiszen Enélkül a szerződés tiszteletben tartását nem biztosíthatjuk. Föl kell lépni a korrupció ellen, hiszen ez gyakran problémát okoz a fegyverkereskedelemben. A jelenlegi állásfoglalás nagyon jó dolgokat tartalmaz, de sajnos vannak olyanok, amelyek a néppárti szavazásból kiestek. Remélem, hogy a plenáris majd visszaállítja az eredeti szöveget, és egyértelmű üzenetet közvetít így majd a szöveg, olyan üzenetet, amely rendkívül fontos az ENSZ konferenciáját megelőzően, hiszen nagyon fontos, hogy sikerre vigyük ezt a konferenciát. Campbell engem van képviselő. Két kérdésem van Eston asszonynak, intézem ezt, mint az EU külügyminiszterének. Egyrészt nem értem, hogy az EU-nak mi a szerepe ebben az ENSZ egyezményben. Nagyon üdvözlendő egyezmény, amely kormány közi 149 állam írta alá, csak, csak Zimbabwe szavazott ellene. Tehát egy, egy kormányközi egyezmény az ENSZ és a nemzetállamok között. Akkor miért kell egy egy nemzetek fölötti szabálysértő be birkózza magát ebbe a körbe. Második kérdés, kérdésem, hogy milyen szerep van az Európai Védelmi Ügynökségnek, amely az export ellenőrzési szakpolitikát folytatja. Miért kellett állítólag 2009. december 1-én, amikor kinevezte az ügynökség vezetőjét, miért csak kellett, kellett két évbe, hogy meglátogassa a Brüsszel irodájától a 15 perc levő irodáját ennek az ügynökségnek. Miért telt el két év? Ilyen magas van, van arra soron? Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném, értem meg ki képviselőtársam mondandóját kommentálni, ki, kiváló jelentés írt, és azt is, azról is egyetértek, amit Esten asszony mondott, hogy a legkevésbé szabályozott gazdasági ágazatról van szó. Ironikus az, hogy a globális fegyver exportot megkímélte a gazdasági válság, sőt, virágzott ez az ágazat a válság alatt. Az EU tagállamok kb. egy harmadát teszik ki a globális fegyverexportnak, és tíz nagy exportőrből hat EU tagállam. A nem ellenőrzött fegyverkereskedelem továbbra is kihívást jelent. A nemzetközi béke szempontjából is, meg a demokrácia szempontjából is. Ezért az ideális cél az lenne, hogy egy jogilag kötelező és átfogó egyezmény szülessen. Az Európai Uniónak sajátságos felelőssége van a helyzetjavítása érdekében, mert ha mi nem tudunk vezető szerepet vállalni koordinációval és példával előjárva, akkor mit várhattunk a többiektől? Ezért hívom fel a tagállamokat arra, hogy teljes mértékben támogassák az EU delegációját, amely a jövőbeli tárgyalásokon részt vesz majd. A munkahelyteremtés ö, olyan valóságos cél, amelyet nem lehet félre söpörni, ám nem lehet kifogás arra, hogy megkerüljünk egy vállalást, az ENSZ normáit megkerüljük, és ugye ez közös európai álláspontot alakítsunk ki. A a francia hajógyártó ipar munkahelyeit nem lehetnek arra, hogy Oroszországnak engedjünk át kezdeményezést. Minden döntést a fegy, végre kell hajtani, kulcsfontosságú lesz ez a fegyverszállítások célországai tekintetében is. Köszönöm, most Richard harvey Harvidó egy percben kapja meg a szót. Ma délután utolsó beszédemet mondom el a főképviselő asszonynak. Nagyon fontosak a részletek. Egy percen belül csak annyit mondhatok, hogy egy történelmi küszöbön járunk, hiszen a fegyverkereskedelem területén a nem felelősségteljes fegyverkereskedelmi tevékenységnek próbálunk véget vetni, és egy globális egyezménybe kívánjuk ezt belehelyezni, így megakadályozva több millió ember halálát évente. Igen, kritikusan kell néznünk a múltbeli hibákat, a saját hibáinkat. Gondolok itt az Európai Unió ö, fegyverkereskedelmi tevékenységére, Líbia, Jemen ö, országaira, de üdvözölnünk kell a, azt, hogy az Európai Unió vezető szerepet töltött a szerződés kialakításában, illetve egy jogira kötelező érvényű szerződést kívánunk létrehozni, és az Amnesty International aranyszabályának kívánunk megfelelni, és remélem nem bánja, hogyha egy ö, Robin Cookra utalok, illetve David Milibandre, akik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy most egy történelmi jellegű eseménynek legyünk tanúi. Elena. Köszönöm szépen, Havit úr, most pedig Elena Baszeszku másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió szerepe kulcsfontosságú a biztonság szavatolása szempontjából a fegyverkereskedelem ösztönzi a konfliktusokat, éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos az egyértelmű szabályozás, nemzetközi szinten szabályozni kell a fegyverkereskedelmet. Egy módosítót is előterjesztettem, amelyben hangsúlyozom, hogy milyen fontos a konkrét rendelkezések kidolgozása a fegyverek jelölésére vonatkozóan. Kiegészítő intézkedések is szükségesek ahhoz, hogy a fegyverek nyomon követhetőségét biztosítsuk, az elő, a gyártóktól a felhasználókig. A, egy jogi eszköz elfogadása lehetővé teszi ennél nagyobb horderejű és átlátható normák végrehajtását is, és a célok elérése érdekében konkrét rendelkezések szükségesek a az elszámoltathatósági mechanizmusra vonatkozóan. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos a megelőzés, illetve az illegális fegyverkereskedelme szembeni fellépés. 2011-ben 1300, 1,3 198 milliárdot költöttek fegyverekre, és ez a világ GDP-nek 2,5 százalékát teszi ki. Az Oxfam egy közelmúltbeli jelentése azt sugalja, hogy az elmúlt néhány évben, az elmúlt két évben embargóval sújtott országok két és fél millió dollár értnyi fegyvert tudtak vásárolni. Köszönöm szépen. Jányez Barnuevo Garcia úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Aston asszonynak, és Jatemaki asszonynak a jelentésért. Álláspontom egyezik Anna Gomes kollégám és Koppa kollega álláspontjával, úgyhogy ezt nem akarom megismételni. Pusztán szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire megelégedésemre szolgál egy ilyen ENSZ egyezmény, egy fegyverkeskedelmi szerződés, amely megpróbál rendezett körülményeket teremteni egy olyan ágazatban, ahol nincs ellenőrzés. Fontos az ellenőrzés, a szabályozás, az átláthatóság, a fegyverek gyártásával és, elő, és kereskedelmével kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy ellenezzük a fegyverek gyártását egy adott országban. Például hazámban a fegyveripar nagyon nagy méreteket ölt, ugyanakkor van egy másik ellentmondás is. Például egy miniszter aki egy fegyvergyár, egy rakétákat és taposaknákat gyártó vállalat igazgatója, most az illetékes védelmi miniszter. Ez egy nagy ellentmondás, ha megnézzük azt az átláthatóságot, amelyre szükség van a nemzetközi közösségben. Tehát a megelőzés nagyon fontos, és az Európai Unió egy hangon kell, hogy felszólaljon. Nem szabad, hogy minden ország elszigetelten nyilatkozzon. Köszönöm. Signor Pino Arlacchi. Pino úr következik. The national community. Elnök asszony, a nemzetközi közösség nagyon nagy sok forrás szentel a tömegpusztító fegyverek korlátozására. Ugyanakkor e, e, ezek bevetésének kockázata meglehetősen kicsi. Ugyanakkor a hagyományos fegyverek, kézi fegyverek minden évben több tízezer embert ölnek meg, és erre viszont szinte senki sem figyel. Úgyhogy ezért rendkívül üdvözlendő a mostani egyezmény. A szocialista frakció sajnálja, hogy az EU tagállamok továbbra is nagymennyiségű fegyvert adnak el diktatúriumoknak, diktatúráknak, totális rendszereknek, amelyek a fegyvereket a saját népük elnyomására használják. Ugyanezen tagállamok ugyanakkor minden nap kinyilvánítják a demokrácia és az emberi jogok melletti elkötelezettségüket. Ugyanakkor a hagyományos fegyverek árusatása a legszörnyűbb büntettek e- elkövetésének eszköze is egyben. Egyiptomban, Tunéziában, Líbiában a békés tüntetők ellen használták az európai fegyvereket is tömeges módon. Ezért ezt az elfogadhatatlan paradoxon helyzetet és ellentmondást mindenképp fel kell számolnunk, ezt üdvözöljük. Very much. I don't see Mr. Mavronikol. Köszönöm szépen. Mavronikolas urat nem látom a teremben, tehát át is térünk a spontán felszólalásokra. Először mm, Veronik Mátyő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió ratifikálta a nemzetközi egyezményeket a fegyverkereskedelem területén, és az ENSZ 10-es cikkejét és ratifikáltuk, a terrorizmus elleni harccal foglalkozik ez, illetve a fegyverkereskedelemmel. Mindig is odafigyeltünk az illegális fegyverkereskedelmi tevékenységekre, és odafigyeltünk a kis és közép vállalkozásokra, illetve a finanszírozási kérdésekre. Ma nagyon fontos, hogy a harmadik országok is a biztonsági szabályokat szem előtt tartsák, és a békét biztosítsák. és megfelelő szabályokra, megfelelő elvekre van szükség. Zemke képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. A magam részéről azt a tényt, hogy az Európai Unió aktívan részt vesz ez egyezmény előkészítésében üdvözlendőnek tartom, pozitívnak ítélem ezt. Szükség van egy globális egyezményre ebben a nagyon fontos témában. Ugyanakkor egy dolgot hangsúlyoznom kell. Nagyon fontos elgondolkoznunk a felől, milyen, mi a jellege, és milyen, milyen a hatája ennek az egyezménynek. Nem csak export és import fegyverexportos importot kell szabályozzon, hanem szerintem azzal is foglalkoznunk kell, hogy a fegyverek reexportja miképpen történik, azt is szabályoznunk kellene. Nagyon gyakran, gyakran előáll tudni az a helyzet, hogy a reexport trükkjével élve megkerülnek szabályokat és vállalásokat egyes államok, illetve kereskedelmi felek. Ezért ezzel is foglalkoznunk kell tehát. Köszönöm, Paska úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, nagyra értékelem az Európai Unió erőfeszítéseit a fegyverkereskedelem szabályozása érdekében, és a hatékonyabb ellenőrzési mechanizmusok megteremtése céljából azt hiszem, hogy egy kifinomultabb mechanizmust kell létrehoznunk, egy olyan mechanizmust, amely kizárja az értékesítést, amelynek során a gyártó és a szállító nem tudnak semmilyen befolyást gyakorolni, ellenőrzést gyakorolni a fegyverek későbbi felhasználása felett. Egy olyan megközelítése van tehát szükség, amikor is, amelynek során a, főleg a nehéz fegyverek egész életciklusa során kimerítő jellegű ellenőrzést gyakorolhatnak a gyártók a fegyverek felett. És ezt ki kell terjeszteni az alkatrészekre is. Az ilyen fegyverek birtoklás, az ilyen fegyverek nem a vásárló felhasználó birtokában lennének, de hatékonyabb ellenőrzést lehetne így gyakorolni. Így a gyártó ellenőrzést gyakorolhat a felett, hogy hogyan használják fel a későbbiekben ezen fegyvereket, és az alkalmazást ellenőrizni tudjuk. Köszönöm, Mölzer úr. Köszönöm, elnök asszony a német tengeralattjárók szállítása Izraelbe szerintem nagyon gyanús ügy lett. Berlin ö, azzal magyarázza ezt, hogy munkahelyeket mentést teremtnek. Ugyanakkor Izrael nem diktálhatja, hogy hogyan szállítanak fegyvereket, ugyanakkor a, azt sem lehet követelni, hogy teljesen betiltsák a fegyverek exportját, nem célra vezető ez. Ugyanakkor azt is látunk, kell, hogy hatalmas fekete piac érvényesül áll fenn a, a fegyverkereskedelem terén. Az ENSZ egyezmény nagyon hasznos lehet, egy olyan rendszer felépítésében, ahol a fegyver embargók betartását is javítani lehet. Az illegális fegyverkereskedelemre is figyelnünk kell, ezzel keményebben fel kell lépnünk a tag, tagállamok részéről is. Ugyanakkor nem lehet folyton a Európában élő több millió sportlövőt és sportvadászt folyamatosan újabb szabályokkal terhelni. Csik. Köszönöm, Mikolásik úr. Eh, vážená pani vysoká predstaviteľka, eh, dámy a... Köszönöm szépen. Biztos asszony, hölgyeim és uraim, ma, amikor erről a szerződésről beszélünk, akkor fontos, hogy a tükörbe tekintsünk. Úgy teszünk, mintha mindent tudnánk az emberi jogok védelmét illetően, a legalitás védelme tekintetében, de mi magunk is gyártók és szállítók vagyunk, a harmadik országoknak készítünk fegyvereket, olyan országoknak is, ahova nem szabadna eljutni ezeknek a fegyvereknek. Ez sajnálatos tény, és döbbenetes, hogy egy másik fontos szereplő, Oroszország szintén fegyvereket biztosít Szíriának. Ezeket a fegyvereket, illetve rendszereket a demokrácia megszüntetésére használja Szíria. Nem szabad, hogy ennyire nehéz legyen a fegyverkereskedelem ellenőrzése, szabályozása, úgy látom, hogy szankciók nélkül fogatlan tigris marad ez a szerződés. Most pedig, mondja az elnök, a főképviselő asszonynak adom meg a szót a záró megjegyzésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a tisztelt uraknak és hölgyeknek a hozzászólásokat, megjegyzéseket. Nagyon fontos megragadni a lehetőséget és eszmecserét folytatni erről a fontos témáról az Európai Parlamenttel. Nagyra értékelem a parlament folyamatos támogatását, amelyel a New Yorki munkát fölkarolják. Szeretném megnyugtatni önöket, hogy nagyon jól tudjuk, hogy mi a különbség a tagállamok hatásköre felelőssége és a saját felelősségi körünk között, de ahogyan önök is látják, fegyverek kereskedelmi szerződésről van szó, és ezen a területen kötelezettségeink vannak, meg kell győződnünk arról, hogy valóban összhangban járunk el a tagállamokkal, a tagállamok igényeivel. Ezen kívül, ahogyan mindig mondom, a 27 tagállam között megerősített együttműködésre kerül sor, és a közös munka további erőt ad nekünk akkor, amikor olyan kérdéssel foglalkozunk, amely rendkívüli jelentőségű, és emellett nehéz és kényes téma is. Tehát szorosan együttműködünk a tagállamokkal ezen a területen. Ami pedig az EDA terület élet, területét illeti, tehát a Védelmi Ügynökség hatáskora, azt, hogy együttműködjön a tagállamokkal, és nagyon sokszor találkozom velük különböző helyszíneken. Köszönöm szépen, ezzel zárjuk a téma vitáját. Egy állásfoglalási indítvány, ez, amelyről holnap fogunk szavazni. Következő a külügyi főképviselő asszony nyilatkozata a közel-keleti legfősebb fejleményekkel kapcsolatban, különös tekintettel a szíriai